vizsgálatot, és ezt a jogi bizottsághoz kézbesítjük. A szeptember 9-i ülésen közöltem önökkel, hogy Gabriele Albertini, az Európai Parlament korábbi tagja pedig a parlamenti mentelmi jogának védelmére vonatkozó kérelmet nyújtotta be, és az eljárási szabályzatnak megfelelően a jogi bizottsághoz továbbítottuk ezt a kérelmet. A jogi bizottság pedig az október 14-i ülésén november 5-i ülésén, valamint ismételten február 10-én tanácskozott ebben az ügyben, és 2014. február 11-i dátummal az ajánlását eljuttatta hozzám. Albertini úr esetében nem nyitja meg a kéremet, ugyanis semmi nem indokolja azt, hogy a parlament május 21-i döntését felülvizsgáljuk. A parlament akkor úgy döntött, hogy nem fogja a védelmét, a mentemi jogának védelmét kimondani. Az eljárási szabályzat hetes cikke